Okay, colleagues, good afternoon and welcome to this. Uh, Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm Önöket a Fejlesztési Bizottság rendkívüli élésen. Egyetlen fő témánk van, először is ugye el kell fogadni a napi rendet, ezt ne felejtsük el. Minden esetre eh, kérdezném Önöket, hogy a kiosztott napi rendet el tudjuk-e fogadni, hogyha igen, akkor a második napi rendi pontra térünk, ez az egyetlen tartalmi pontunk. Ez egy megállapodás jövőjéről szól, a kotonói megállapodás jövőjéről 2020 utára vonatkozólag az EU és az AKC országok közötti együttműködést taglalja ez a megállapodás. A bizottság és a főképviselő közösen egy konzultatív dokumentumot adott ki, és akit esetleg nem tájékoztattak még erről a kérdésről. Szeretnék a katonai megállapodásról néhány szót szólni. Az EU és az AKC országok közötti együttműködés az 1975-ös első római egyezménnyel kezdődött. az első Lomé egyezménnyel. Ez egyébként 2020-ban jár le a katonai megállapodás, és a jelenlegi célja a szegénység csökkentése, fenntartható fejlődés, illetve hogy zákácsi országokat integrálja a világgazdaságba. Ez egy átfogó keret, a kereskedelmet, a nemzetközi kereskedelmet, az e- gazdasági együttműködést, az e- emberi jogok érvényesülését, jó kormányzást foglalja magába. A kotonai megállapodás az elmúlt e- 50 évben, vagy 15 évben volt érvényben, nem sokára lejár. A kérdés, hogy mi fogja felváltani, akarjuk-e meghosszabbítani, milyen megoldások elképzelhetőek. Örülök, hogy itt van a bizottság képviselője, egy a bizottsági konzultációs dokumentumot be tudja nekünk mutatni, ezt múlt héten adták ki. Az elmúlt 20 évben mennyit változott a világ, ezt fogjuk taglalni, amióta az legutóbbi egyezményt aláírták. Globális kereskedelmi megállapodások, most pedig regionális megállapodások születnek világszerte. A fejlesztési napi rendet három héttel ezelőtt fogadták el New Yorkban. Érdekelne, hogy ön hogyan látja az új fejleményeket, mire lehet számítani a jövőben a katonai megállapodás hogyan illeszkedik ebbe a fejlesztési politikába. Biztosnak megadom a szót, és utána pedig majd a bizottság tagjait hallgatjuk meg. Köszönöm. Elnézést, őt kellett, kellett volna önöket üdvözölnöm, illetve a DEFCO főigazgatóság főigazgatóját, és nagyon fontos ez a téma, úgyhogy ő is eljött a biztossal együtt. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm a bizottság tagjait. Nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel ma és eszmecserét folytathatok egy nagyon fontos stratégiai kérdésről, amelyről a következő években nagyon sok szó esik majd. Should, uh, respond to the question. Hogy válaszoljak a kérdésre, hogy hogyan formáljuk kapcsolatainkat 79 országból, Afrikából, a Karibi térségből és a Csendes óceáni térségből. A kotonai megállapodás egyedülálló megállapodás, hiszen szerződéses kapcsolatot létesít az EU és 79 ország között három kontinensen. Átfogó partnerségi megállapodás ez, ez azt jelenti, hogy a felülvizsgálat kritikus stratégiai kérdéseket vet fel az EU globális szerepével kapcsolatosan, a világ nagyon sok országával kapcsolatosan, ahol sok érdekeltségünk van jelen. A legfontosabb kiindulási pont az a kérdés, hogy melyek az EU céljai és érdekei a világban azon országokkal szemben, amelyekről szó van, és az AKC országokkal folytatott partneri kapcsolat hogyan járulhat hozzá ezen célok eléréséhez, és az EU globális szerepének megerősítéséhez az új összefüggések között. Ebben a kontextusban október 6-án az Európai Bizottság és a főképviselő, a kül- és biztonságpolitikai főképviselő kiadott egy közös konzultációs dokumentumot az Európai Unió és az AKC országok együttműködésének jövőjéről. A konzultációt világszerte megnyitották mindenki és minden szervezet előtt év végéig van nyitva a konzultáció. Ez a dokumentum átfogó dokumentum, nagyon sok várakozással találkozunk az érdekeltek részéről. A bizottság teljesen átláthatóan dolgozik majd az egész folyamat során ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan. Megpróbáltuk a kérdéseket a konzultációban a lehető legszélesebb körűen megfogalmazni. 43 kérdés született a közös konzultációs dokumentumban. A konzultáció kétféle célkitűzést alakított ki, vagyis hogy meghatározzuk a bizottság által tendő következő lépéseket, ezekről később is beszélni szeretnénk. Először is szeretnénk minél szélesebb körű helyzetfelmérést és tapasztalatgyűjtést véghez vinni a katonai megállapodással kapcsolatosan, hogy vajon hatékony volt-e ez a megállapodás, a célkitűzései teljesültek-e, ha nem miért, illetve hogy nem voltak-e túl ambiciózusak ezek, melyek teljesültek, melyek nem, mennyire jók azok a mechanizmusok, amelyeket az egyezmény előre előirányzott. Másodszor elképzeléseket, ötleteket várunk a partnerektől, hogy ki tudjuk a jövőre vonatkozó stratégiát építeni. Ezek a kérdések tehát a jövővel kapcsolatosak, hogyan tudunk hatékonyabban dolgozni, és milyen kérdésekre kell összpontosítani a partnerségben. Megnyissuk-e a megállapodás más országok felé, vagy csak bizonyosakra kell korlátozni, vagy pedig megfigyelői státuszra korlátozódjunk az lkc vajon a legjobb partnerekkel az elmúlt 15 év változásai után, vagy legyen ez egy jogilag kötelező jogi eszköz, milyen alternatívákkal találkozunk. Mindkét kérdéskör a visszatekintő és az előretekintő kérdések is megpróbálnak minél több adatot összegyűjteni a partnerség tartalmával és formájával kapcsolatosan. Arra számítunk, hogy különböző forrásokból sok hozzájárulást kapunk, és rá fogjuk szánni az időt, hogy ezeket a tapasztalatokat felmérjük és értékeljük a javaslatokat. A nyilvános konzultációval párhuzamosan a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat belső eszmecserét is elindított. Az EU delegációk vezetői a különböző AKC országokban vitát folytatnak a múlttal kapcsolatosan, illetve a partnerség jövőjével kapcsolatosan, nemzeti szinten, meghívva az országban jelenlévő minden érdekelt szereplőt. Ezek a visszajelzések nagyon értékesek, és fel fogjuk ezeket használni az elemzésünkben. Hangsúlyoznám, hogy jelen pillanatban a bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat még nem tette a voksot egyetlen opció mellett sem, nyitottak vagyunk, még nem döntöttünk arról, hogy milyen opciókat fogunk bemutatni és támogatni. Ez a konzultáció az egyik legjobb erőforrás, erre építhetjük az elképzeléseinket. Azonban vannak olyan tények, amelyekről nem feledkezhetünk meg partnerségünk az AKC országokkal túlmutat az elmúlt 15 éven. Az AKC országcsoportot 1975-ben alapították, de az európai közösségek építkezése óta, tehát már több mint 60 éve fejlesztjük a kapcsolatainkat ezekkel az országokkal. Összesen körülbelül 110 országról beszélünk az ENSZ tagságának feléről. Ez erő és lehetőség, amiről nem szabad megfeledkeznünk. A kotonai megállapodás egyedülálló, már ami a tartalmát illeti nincsen, hasonló nemzetközi megállapodás, nem is tudjuk semmihez hasonlítani, tartalma nagyon ambiciózus. Nagyon sokféle aspektust érint, Összességében a cél a szegénység elleni fellépés a világ legszegényebb országaiban. Azok az országok, amelyek 15 évvel ezelőtt aláírták a megállapodást, jelentősen változtak azóta. Az Európai Unió egyrészt megkettőzte tag államainak számát szinte, és a tagállamok maguk is változtak, és az AKC országok is sajátos fejlődési utat jártak be, ezt fel kell mérni. Az érdekeik is formálódtak, változtak az évek során. Az érdekek összevetése során van valami, amiről nem szabad megfeledkezni. Bizonyos tagállamokban az egyfőre jutó jövedelem alacsonyabb, mint bizonyos AKC országokban ami a megállapodás hatáját illeti, bizonyos kérdések, amelyek korábban nagyon fontosak voltak, már megoldást találtak, mások talán még nagyobb problémát jelentenek, és új problémák, új kérdések is felmerültek a az éghajlatváltozás, környezetvédelem, migráció, stabilitás, béke és a terrorizmus elleni harc mind a közös prioritások részét képezik. Emellett nagyon fontos a kereskedelem és a befektetések kérdése is nemzetközi szinten. Ezeket a kérdéseket közösen kell megoldanunk. A szubszidiaritás elve nem hagy kétséget bizonyos kérdésekben, az Európai Uniónak egységes hangon kell felszólalnia. Az Európai Unión és az AKC országokon túlmutatóan a fejlesztési kereskedelmi szereplők is változnak a feltörekvő gazdaságok mindkét területen egyre nagyobb teret nyernek, változnak az értekek, és a partnerségek is átformálódnak. A jelenlegi helyzetet figyelembe kell vennünk, értékelnünk kell, és meg kell figyelnünk, meg fel kell mérnünk, hogy a következő évtizedekben milyen vált fejlődést várhatunk ezektől az országoktól. Az erőkre, erősségekre és nem a gyengeségekre kell elsősorban koncentrálnunk. A fenntartható fejlődési célok, a 2020-as napi rend, azok a fő célok, amelyeket elsősorban szem előtt kell tartanunk. A politikánkat ezekkel kapcsolatosan kell meghatároznunk, illetve a nemzetközi kötelezettségvállalásainkra is hivatkoznunk kell, ezekre alapozva kell a tárgyalásokat folytatni. Ami a rugalmasságot illeti ezekben az eszközökben, valóban ez is kérdés, a kotonai megállapodás aláírása, illetve ennek a módosításainak a ratifikációja több évet vett igénybe, és így a terepen késve tudtunk csak intézkedéseket tenni. És ez nagyon fontos, amit most leszeretnék szögezni. A felülvizsgálatban rá kell mutatni a gyengeségekre is a munkamódszereinkbe. Én nem tartok egyáltalán ettől az önkritikától, az európai intézményekre hivatkozva a közös intézményeket is meg kell vizsgálnunk, és a mechanizmusokat, amelyeket a partnereinkkel kidolgoztunk. Fel kell mérnünk, hogy a partnereink maguk hogyan teljesítettek, és milyen mértékig tartották szem előtt a közösen kitűzött célokat. A jövőre vonatkozólag következtetéseket, tanulságokat kell megállapítanunk a hatékonysággal, hathatósággal kapcsolatosan. Még néhány szót szeretnék szólni a következő lépésekről. A közös konzultációs dokumentum az első hivatalos EU dokumentum ezzel a felülvizsgálati, átfogó felülvizsgálati folyamattal kapcsolatosan. Következő lépéseket is elképzelünk, ezek majd a következő évben kerülnek sorra. Az első negyed évben a nyilvános konzultáció alapján, illetve belső egyeztetéseink alapján formális értékelést fogunk készíteni a katonai megállapodás első 15 évéről. Ez az értékelés a különböző pillérekre is kitér, egy tényalapú értékelés lesz, következtetéseket fogunk levonni a tényekből, a megbízható források és statisztikai adatok alapján. Második lépésként hatástanulmányt fogunk készíteni, felsorolva, összevetve az eltérő opciókat, amelyeket figyelembe veszünk. Ennek is alapja a konzultáció, a célja pedig, hogy különböző forgatókönyveket algossunk, és ezeknek a valószínű következményeit felmérjük. Ezután az Európai Bizottság és a főképviselő közös közleményt készít, amely részletesen ismerteti a végrehajtandó stratégiát. Mint önök is látják, nagyon sok lehetőséget kap az Európai Parlament arra, hogy hozzájáruljon ehhez a folyamathoz, és mi szeretnénk nagyon szorosan együttműködni a parlamenttel, a bizottság és a külügyi szolgálat rendszeresen konzultál a tanácssal, a tagállamokkal és az ákácsi országokkal is, biztosítandó azt, hogy a különböző érdekeket össze tudjuk hangolni. És én magam is szeretnék minél gyakrabban eljönni a parlamentbe, hogyha a parlament erre meghívást ad nekem. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagyon kíváncsian várom az önök reakcióit. Különösen érdekel, hogy mit gondolnak arról, hogy melyek a legnagyobb kihívások ezzel a projekttel kapcsolatosan, amelyet közösen építünk. Elismétlem, hogy a célunk, hogy a világ jobb hely legyen mindenki számára, különösen azokra gondolva, akik a legnagyobb szenvedést kénytelenek átélni. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, és köszönöm, hogy így a folyamat elején eljött hozzánk, és eh, itt eh, adja meg a kezdő rugást a jövőbeli partnersége kapcsolatosan. This issue Meghatározta a legfontosabb kérdéseket, prioritásokat a következő évekre kapcsolatosan, ahogyan ön ezt ismertette. Ez az első konzultáció nem túl hosszú, 6-8 hét az év végéig, és aztán a parlamentnek eh, talán egy kicsit elhamarkodottan kell reagálnia, de azért megpróbálunk mindent megtenni, hogy ezt meg tudjuk tenni. Have any idea when the communication from the Commission will be expected? Mikor várható a bizottsági közlemény 2016-ban? Igen. Yeah, so anyway, we, we, we, can, we can get a full... Nos igen, akkor így legalább előre tudjuk tervezni, hogy pontosan milyen sorrendben tudjuk egymás után sorakoztatni a feladatokat. Hiszen először szükség van az értékelésre, aztán a hatástanulmányra. Tehát, ha jól értem, különböző opciókat fognak előterjeszteni. Igen, köszönöm. Értem. Akkor a legközelebbi alkalommal valószínűleg ön is részletesebben kibonthatja ezeket. És akkor, ha jól értem, a közös közlemény majd azután bemutatja azt, hogy a bizottság pontosan mit is szeretne elérni. Tehát először opciókat kapunk, majd aztán konkrét javaslatot is a bizottságtól. Ha jól értem, akkor ez lesz körülbelül az előrehaladás módja. Nos, látom, hogy több kollégánkat érdekli a kérdés, ezért meg is adom az elsőnek a lehetőséget az Európai Néppártól. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a, elnök asszony, és köszönöm a biztosnak, hogy bemutatta ezt a konzultációs dokumentumot és annak tartalmát, amelyről úgy gondolom, hogy igen nyitott és igen őszinte, és bemutatja a különböző lehetőségeket. Kiemeli azokat a kérdéseket, melyeket valóban fel kell tennünk a kotonói megállapodása jövőjével kapcsolatban. Elsőként úgy vélem, hogy a 2030-as agenda az a legfontosabb keretrendszer, amelyet figyelembe kell venni, amikor a kotonúi megállapodás jövőjéről beszélünk. Ebből a tekintetből, ebben a tekintetben azt sem felejthetjük el, hogy új céljaink vannak a globális fejlődési célok mellett, amelyek szintén ennek is részei, például a DG16-os Természetesen ez már a kotonúi folyamat részeként megjelent korábban is a politikai párbeszédben, de úgy gondolom, hogy erősíteni kellene a jövőbeli együttműködésünkben. Hogyha a béke és biztonság területeiről beszélünk, a jó kormányzásról, akkor ez a dimenzió is egy olyan faktor, amelyet figyelemmel kell kísérnünk és ezt a korrupcióval kapcsolatban a parlament már korábban ki is emelte, akkor, amikor rámutatott, hogy az AKC országok nem használják ki az összes olyan eszközt, melyet mi például használtunk már a kibővítés során, illetve a szomszédsági politikákban is. Lehet, hogy persze ilyenkor nem elegendő ezeknek az egyértelmű lemásolása, de mégis valamilyen területen muszáj lenne erősítenünk az erőfeszítéseinket ezen kérdéskörben is. Tehát ebből a tekintetből kiváló koincidencia, hogy a biztos úr önmaga is részt vett például Horvátország tárgyalásaiban a bővítés korán. Így például pontosan tudja, hogy milyen benchmarkokat kell teljesíteni ezen a területen. Ez lett volna az első gondolatom. Természetesen a migrációval kapcsolatos párbeszéd szintén nagyon aktuális téma, de nem csak most aktuális, hanem valószínűleg a következő évtizedekben is az marad. Nagyon sok problémakört vet ugyanis fel, amelyet figyelembe kell vennünk az embercsempészet mellett az illegális migrációt és a hasonlókat is. Azután felmerült még az intézményrendszer kérdése. Természetesen ismerem a különböző opciókat. A legegyszerűbb megoldás az lenne, hogy fenntartanánk az AKC-t ebben a formájában, ugyanakkor bizonyos mértékű differenciációt bevezethetnénk a rendszerben. Például külön választhatnánk az A, a K és a C országok területét. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy fel kell tennünk a kérdést a politikai szándék meglétéről is. Én magam például csak a Parlamenti Vegyes Bizottság részéről beszélhetek. Elvileg szükség lett volna egy ilyen meetingre decemberben, de még most sem tudjuk, hogy pontosan hol, a, hol tartanánk. Ez logisztikai probléma, de azt is bemutatja, hogy nincsen megfelelő mértékű politikai érdeklődés, politikai szándék. Arról nem is beszélve, hogy nagyon régóta nem volt olyan, hogy egy Európai Uniós elnökségi ország a saját területén rendezett volna a parlamenti vegyezbizottsági ülést. Végül pedig az utolsó kérdés, nem ez az első és nem ez az utolsó alkalom, amikor felvetjük az Európai Fejlesztési Alap alkalmazását az Európai Unió költségvetésen kívül. Mi az ön, mik az önök nézetei ezzel kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy a parlament az európai költségvetésben kívánja szerepeltetni. Szerettem volna a jövőre vonatkozóan ezt a kérdést is felvetni, hogy ne süllyedjen el. Köszönöm. Igen, köszönjük szépen a kérdést. Valóban nagyon szoros össze együttműködésre van szükség a delegációkkal, a parlamenti vegyes bizottságok kérdésében is. Megadom a szót a következő kollégáknak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy eljött a biztos, hogy megjelent a bizottságban, és tájékoztat minket erről az eh, konzultációs eljárásról, amely ilyet most megindította a bizottság, és arra is azt is köszönöm, hogy a különböző szakaszokról tájékoztat minket, amelyek majd a folyamatban soron következnek. Jó lenne, hogyha a bizottságunk, a parlament szót kapna minden, sor, minden szakaszban. Két-három dolgot szeretnék elmondani a konzultációval kapcsolatosan. Az egyik, hogy lehetséges E, bár még messze van, a katonai megállapodásnak a felülvizsgálata van még négy év, több mint négy év, hogy ez a felülvizsgálat megtörténjen. Lehet, hogy e, vannak közönök olyanok, akik addigra már nem is lesznek parlamenti képviselők, tehát végső soron lehet, hogy nem annyira érdekes lesz addigra már számukra ez a munka, de sok csúcs találkozó zajlik ebben az évben a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatosan, ennek a finanszírozásával kapcsolatosan. Mindez azt bizonyítja, hogy a változások és ezek a csúcs találkozók, ezek a felülvizsgálatok olyanok, amelyekre sokáig kell készülni. Tehát érdemes 2020-ra készülve elkezdeni a munkát. Második észrevételem, hogy ezt egy konzultációs folyamaton belül lehet leginkább megejteni. Ezeknek a nagy találkozóknak is volt konzultációs előkészítésű szakaszuk. A humanitárius csúcs találkozót is konzultáció előzte meg. Múlt héten volt a Genf, Genfben a globális konzultáció és amióta az első kotonai megállapodás megszületett, azóta erős civil társadalom alakult ki, együttműködési, feleszes együttműködési szervezetek, emberi jogvédő szervezetek, a jókormányzattal foglalkozó szereplők, különböző szereplők amelyek eh, már eh, a tagállamok vagy régiók közötti megállapodások eh, szintjét meghaladó szinten, szinten működnek. Tehát nagyon jó, hogy van ilyen konzultáció, és az is nagyon jó, hogyha ezt olyan keretek között folytatják le, amelyben részt vehet a civil társadalom, a tagállamok, ahogy a Mimica úr is elmondta, és talán érdemes volna valamiféle közös konzultációt szervezni az országok, az AKC országok és az ő intézmények számára az Európai Unióval együtt. Tehát egy értéke, az értékelésnek ezt is részével lehetne tenni, hogy az elmúlt 15 évben hogyan működött ez az együttműködés, milyen kihívásokkal találkoztunk, és hogy ne csak a két szereplő egyrészt az AKC országok, másrészt az EU vegyen részt ebben az együttműködésben, hanem hogy határozzuk meg a közös pontokat, a különbségeket az értékelés során. Biztos úr mondott egy olyan dolgot, ami szerintem nagyon fontos, 2020-ig ezt figyelembe kell venni, vagyis az AKC-EU megállapodás hol tudjuk elhelyezni a regionális megállapodások összességén belül, amelyeken, amelyekről most tárgyalnak. Például a csendes óceáni térséggel folytatott együttműködési megállapodás, ami most megerősítés alatt van jelen pillanatban. Azután a Kínával, az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás, mint a TTIP például, amely meghatározza a kereskedelmi kapcsolatok sorsát. A különböző regionális megállapodásokra is gondolok, például olyan országok, amelyek a csendes óceáni szerződést is aláírják, lehet, hogy a kotonai megállapodásnak is aláírói ugyanakkor, ezért talán érdemes az érdekütközéseket elkerülni és a párhuzamoságokat feltárni. a közös parlamenti bizottságban részt veszek, és a tapasztalatom azt mutatja, hogy az elmúlt 15 év munkájának talán a legnehezebb része a gazdasági és kereskedelmi keres megállapodások kérdése az EPA a partnerségi megállapodásoknak a kérdése. Persze ez klasszikus probléma, fontos ennek is tudatában lennünk, ezen elgondolkodnunk, figyelni erre a témakörre, és a vitáinkat, e, vitáink középpontjába ezt a témakört állítani. Hát itt a nagy migrációs áramlások idején különösen fontos annak tudatában lenni, hogy ez nem csökken majd ez a jelenség, illetve nem is szűnik meg, ha nem végzünk olyan munkát, amely a gyökereknél kezeli a problémákat, és ez a nagy kihívás szerintem akár az LKC tevékenységeket illetően a 2020 utáni időszakban, mint pedig azon témaköröket, illetően amelyek a millenniumi fejlesztési célokat illetően lefolytak már itt a fejlesztési szakbizottságban. Köszönjük szépen, Maris Ponga a következő felszólaló. Köszönöm, biztos úr. Egy kérdést szeretnék felvetni, a kérdéssel kapcsolatban, ami nagyon fontos számomra. A tengeren túli területekről van itt szó. Ugye itt egy sajátos jogi statútumok van nekik, amelyeket 2020 keretben a tengeren túli területek, társult területekként. Jó tehát, hogy 2014-ben kidolgozták önök ezeket a vetületeket, és egy pénzügyi specifikus pénzügyi eszköz, eszközről hallottam a tengeren túli területek vonatkozásában, ugyanis nehéz ezen kis területeket kezelni az LKC megállapodások keretein belül, ezért tehát önök ezen országok vonatkozásában, tehát a tengerén túli területek vonatkozásában specifikus pénzügyi eszközt javasoltak az EU-s költségvetésből, amelyet a parlament fog megvizsgálni, és a képviselők is vitáztak erről itt a parlamenten belül, erről szeretnék hallani. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. Maja Arena a következő felszólaló. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm ezt a konzultációt, amelyet önök javasolnak. Valóban fontos kibővíteni, megnyitni, meghallgatni a másik felet az afrikai partnerek vonatkozásában, és az ön konzultációnak ez a célja. Ezért csak köszönetet tudok mondani. A múlt héten lefolytattunk itt egy vitát a digitrade az ap vonatkozásában, azt hiszem, hogy információkat kellene gyűjteni. Önök megtették ezt ezen konzultáció keretében, hogy a gazdasági partnersége megállapodásokon tovább tudjunk dolgozni. A multilaterális folyamatot a WTO-n belül blokkolták, mert a szegény országokat nem hallgatták meg ezen nagy multilaterális megállapodások keretein belül, amelyek tárgyagazdaság volt. A WTO az a válasz, hogy bilaterális megállapodások léteznek, amelyek nem veszik számba a szegény országok aggodalmait. Amikor a transatlanti szerződésről tárgyalunk, nos, ennek lesznek kihatásai Afrikára, és semmilyen esetben nem veszük figyelembe, hogy milyen kockázatokkal jár az afrikai országok számára a transatlanti szerződés. Remélem, hogy ön, illetve a bizottság ön fejlődését felelős biztos fel tudja hívni a kereskedelmi ügyeket felelős biztos figyelmét arra, hogy legyen következetes az európai politika, és amit egyik kezünkkel adunk nekik, azt a másikkal ne vegyük el a nemzetközi kereskedelem keretein belül. Ugye itt beszélünk a gazdasági megállapodások esetében a kölcsönösség elvéről az afrikai országokkal, hogyha megnézzük a legszegényebb országok listáját, 36 ország között 26 olyan van, amelyekre ez a gazdasági megállapodások vonatkoznak. Tehát a legszegényebb országok, akiktől kölcsönöket kérünk, hát az olyan, mintha azt mondanánk, hogy olyan, ugyanolyan szinten vannak, mint mi a fejlettséget tekintve. Én nem hiszem, hogy ez így van, és azt sem hiszem, hogy továbbra is különbséget kell tenni ezen országok vonatkozásában gazdasági megállapodások ott kötvén, és szeretném, hogyha ön ezt az elvet mozdítaná elő a kollégáival szemben, akik csak a kereskedelemre figyelnek. Azt hiszem, hogy a fejlesztés és a kereskedelem egymást megtámogathatják, és nem kell, hogy kioltsák egymást. Ami a gazdasági partnerségi megállapodásokat illeti, láthatjuk itt a regionális megosztottságot. A kotonúi egyezmény szerint a regionális integráció elérése a cél, hogyan lehet a regionális integráción dolgozni, úgy, hogy a regionális megosztottságot ne favorizáljuk, amely a jelenlegi gazdasági partnerségi megállapodásokban szerepel. Ami pedig az emberi jogokat illeti, a fenntartható fejlesztési fejezet, az egyéni szabadságjogok fejezeten nem létezik, vagy nagyon kevésé van jelen a gazdasági partnerségi megállapodásokban. Jó lenne tehát, hogyha ön kezébe ragadná ezt a zarándok botot, és azt szorgalmazná, hogy a fenntartható fejlődés fejezetét megfelelően megvédelmeznék a gazdasági megállapodási egyezményekben. Ami pedig a kölcsönösséget illeti megint csak, a Digitrat képviselője múlt héten azt mondta, hogy a vámjogok megszűnnek majd, ezeket megszüntetjük, az afrikai országok költségvetésében a vámok jelentős bevételi forrást jelentenek, amelyek különböző közbezruházásokat tesznek lehetővé. Van, aki azt mondja, hogy igen, er, jelentős ott a korrupció, ez nem a mi ügyünk, persze ezt meg kell oldani, de mindenféleképpen itt kiesik egy bevétel a köz, az államháztartásból, és ezt kompenzálni kell. A Digitred azt mondta, hogy ne nyugtalankodjunk, nem irányozunk elő kompenzációt mi európaiak, de majd a piac fogja ezt a kompenzációs kérdést megoldani. Hát aki azt hiszi, hogy a piac mindent szabályoz, hát én nem tartozom ezek közé, akik ezt hiszik, ha szabályozza is, ezt talán hosszabb távon teszi, tehát talán majd piaci korrekciók révén csökkennek az árak az afrikaiak számára bizonyos árut cikkek esetében, de rövid távon ez a probléma nem oldódik meg. Tehát mindenképpen fontos egy kompenzációs eljárás, amely ezt az államháztatás bevétel kiesést kompenzálni tudja. Aztán az emberi jogok kérdése. Kotonúi egyezményben sokat beszélünk az emberi jogok kérdéséről. Nem kellene felülvizsgálni a 96-os cikket, mert ami az emberi jogsértéseket illeti, milyen eljárás lehetne itt korrigálni a kotonúi egyezmény felülvizsgálata során. Olasz kollégám említette az imént, hogy a kormányzás esetében nem csupán a kormányokról van szó, persze a kormányok felelőssége és a jó kormányzás, ugyanakkor a multinacionális vállalatok felelőssége is ez hiszen hogyha vannak olyan multinacionális vállalatok, amelyek kihasználják az adott erőforrást, ugyanakkor a nyomon követhetőséget nem tartják szem előtt, akkor a jó kormányzás nincs biztosítva. Tehát a kotonói egyezmény felülvizsgálatakor kérhetjük a multinacionális vállalatok nagyobb felelősségvállalását, hiszen a GDP ben legszegényebb országok a leggazdagabbak természeti erőforrásokban. Ezt a nehézséget, tehát a kotonúi egyezmény révén kell megoldanunk, és remélem, hogy számíthatunk önre, az ön emberségére, hogy a kereskedelemben némi emberséget is tudunk majd vinni. Köszönöm. Köszönjük, Sárga, A következő felszólalunk, majd aztán King Köszönöm, elnök asszony. Az elkercsi ország országokban. Ott vannak a brit, francia, német, portugál gyarmatok leginkább, és az, amit az EU tesz, ez egyfajta európai Commonwealth. Tehát itt olyan országokról van szó, amelyekkel kiemelt kapcsolataink vannak, és nem tudom, hogy mennyire vannak jó tapasztalatok ezekkel a kiemelt kapcsolatokkal. Két lehetőségünk van, vagy 2020-ig kialakítunk egy új egyezményt, egyezményt, vagy ez nem sikerül 2020-ig. Az első feltév, feltevés, hogyha nem jön létre új megállapodás, akkor 2019 végén egyfajta jegyzőkönyvet fogunk kialakítani hogy a fejlesztési alap kiosztását valahogyan meg lehessen szervezni azon forrásokét, amelyeket 2019-ig nem költöttünk el, és ezt követően a tagállamaink, amelyek vállaltak kötelezettséget a finanszírozást illetően, amely 0,5 vagy 0,6 százalék lesz talán akkor, hiszen 2030-ig az a cél, hogy 0,7%-ig vigyük fel ezt a finanszírozási arányt. Nos, ezek az országok már nem fognak finanszírozni, mivel az Európai Fejlesztési Alap megszűnik. Mi történik tehát akkor? Hogyha a költségvetési területen nem változnak a dolgok, akkor olyan helyzet áll elő, amikor is ez még egy százaléket sem fogja elérni mindez az összeg az európai költségvetés volumenének. Hogyha ebből levonjuk a fejlesztési alapforrásait, tehát hogyha már nem lesz európai fejlesztési alap, akkor hogyan lehet majd folyósítani ezeket a forrásokat? Mostanáig a bizottság látta a végrehajtó ügynökség feladatkörét, már ami a fejlesztési alapot illeti, de akkor a források már nem mennek át ezen a brüsszeli elosztóhelyen, és nem vagyok benne biztos, hogy megtaláljuk az eszközöket, hogy hogyan lehet ezeket a forrásokat integrálni, amelyeket azelőtt az Európai Fejlesztési Alap keretein belül költöttünk el, hogyan lehet ezeket majd az európai költségvetésbe integrálni. Hiszen, hogyha ez az 1 százalék ezen nem tudunk túllépni, akkor mit fogunk tenni? vagy megőrzik a tagállamok a finanszírozási szintjüket, és ezt a nemzeti költségvetéseken keresztül fogják finanszírozni, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon sokat adnak, és a fejlesztés alapba keveset fizetnek be, mivel ez egy önkéntes hozzájárulás. Tehát itt mindenképp az fog történni akkor, hogy a fejlesztési politika újra nemzeti szintre kerül vissza. Ennek az a következménye, hogy a bizottságnak csak a fele pénzzel majd rendelkezésre, mint ami most, akár az Európai Fejlesztési egy Együttműködési Eszköz révén, akár a fejlesztési alap révén. Tehát ez bizonyosan nem ö, kívánatos fejlemény. Jó lenne, hogyha jobban koordinálnánk a tagállami ö, politikákat és az EU-s politikát. Ha nem itt tesszük, akkor a források felétől megfosztjuk magunkat, és a tagállamok, mindannyi tagállam a saját nemzeti tervezését, programozását fogja követni. Ez a forgatókönyv sehova nem vezet minket, és nem eredményez következetes politikát, valamint a koordináció feltételek sem felel meg, ez egy teljes mértékben katasztrofális forgatókönyv. Aztán hogyha létrejön a megállapodás, de nem ö, állítjuk be ezt a költségvetésbe, akkor megint csak egy hasonló helyzet áll elő. Legalább a jelenlegi bevételek szintjén meg kellene őrizni ezeket a forrásokat, hogyha nem tudjuk ezt a problémát megoldani, akkor nehéz lesz meggyőzni az afrikai országokat, a csendes óceáni térség, illetve a közép-amerikai országokat arról, hogy együttműködjenek bennünk, velünk. Tehát ezek elég katasztrofális forgatókönyvek. Az ideális eset az lenne, hogy új megállapodás jön létre, sikerül ezt költségvetésbe beállítani, és szilárd kötelezettségvállalásokat kapunk a tagállamok részéről, hogy meg tartják a hozzájárulásokat legalább a jelenlegi vagy a 2020-as szinten. Ha nem tudjuk ezt elérni, akkor nem lesz az AKC országokkal új megállapodás. Hát nem hülyék, ők sem látják, hogy hogyan működnek a dolgok, ismerik a forrásfolyósítás szabályait az EU részéről. Tehát azt hiszem, hogy a valóság pillanat az lesz, hogy láthatóságot biztosítunk majd ezen forrásoknak. És a másik kérdéskör, ami nagyon fontos, hogy jelenlegi pillanatban hogy a változó kontextusban milyen válaszokat adunk. Fontos szereplők vannak Kína, India, amelyek most már sokkal súlyosabb, erőteljesebb partnerek. A kondicionalitás kérdéskörével kell tehát foglalkoznunk a 2020 utáni időszakban, és ez sem lesz egyszerű kérdéskör. A kontextus tehát megváltozott, Ön is említettem, ahogy legalább 12 olyan ország van, amelyek igencsak erős gazdasági fejlődésen mentek keresztül, több is lesz. Az egyenlőtlenségek mindenképpen nőnek majd meg kell találni az eszközöket, hogy az egyenlőtlenségek problémáira jobban odafigyeljünk, erre jobb válaszokat találjunk. Az afrikai társadalmakat aláássa ez a probléma, a fenntartható fejlesztési célok megfelelő megvalósítása lehet itt a kulcs, és egy utolsó dolog, van néhány ö, vívmány, amelyet elértünk a kotonói megállapodás, amelyek nagyon értékesek. Nos, az egyezményt reméltek folytatni tudjuk, majd valamilyen formában, és ezek a politikai párbeszédre ösztönöznek ezen országokkal, ez nagyon fontos. Ugye itt a Nemzetközi Büntetőbíróság kérdésköre is felmerül, az AKC valamennyi tagállama arra van kötelezve, hogy eszmecserét folytassanak velünk ezen kérdés, kérdéskörökben. Én a multilaterális elv védelmezője vagyok, hogyha az EU ebben szerepet kell akar játszani, akkor erős partnerre van szükség. Egyfajta Commonwealth-ről beszéltem a bevezetőmben európai szinten. A kereskedelmi megállapodások, hogyha nem sikerül, hogy újra ö, lendülettel töltsék fel a WTO egyezményeket nemzetközi szinten, Hát az LKC országok 80 valány országával és az európai országokkal már egy nagyon erőteljes ország tömeg jön létre, és fontos politikai párbeszédet tudunk folytatni ennyi országgal. Az ilyenfajta tárgyalásokon nemzetközi szintéren. Tehát az Európai Unió sokkal nagyobb súlya jelenhet meg ilyen tárgyalások során. Hogyha a Kotonú következő egyezmény, vagy követő egyezmény létrejön és sikeres lesz, akkor az EU súlya megnövekedhet az ilyen tárgyalásokon a nemzetközi szintéren. Hiszen nagyon sok közös vonásunk van az LKC országokkal, nagyon sok közös nézőpont, közös vélemény, közös elemzés van, amelyet osztunk ezen országokkal. Tehát kár lenne szerintem, ha azt a kockázatot vállalnánk, hogy elhagyjuk ezt a gyakorlatot, amely már bebizonyította a hitelességét, ami pedig a parlamenti nyomonkövetést illeti. Igen, van jogunk, hogy erről itt beszélünk, de nincs semmi mondani valónk, hiszen a, az információcsere, a bevel gyakorlatok cseréje az Ákecsi országok beli parlamenti kollégáink ösztönzései hogyan sikerült, hogy megváltoztassák az ottani országokban a dolgokat, a civil társadalomban milyen előrelépéseket idéztek elő. Nos, a Kotonú egyezménynek van egy ilyen rendelkezése, egy nemzetközi egyezmény ez. A két privilegizált partner részvételével, ugye itt a civil társadalom részvétele vetődik fel, még inkább mobilizálni kellene ezt a dimenziót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most emlékeztettek engem is rá, hogy többen beszéltek már a vegyes bizottságról és annak a gyengeségeiről, amely részben a saját parlamenteink és az ő parlamentjeink gyengeségén múlik. Azonban egyes alkalmakkor a vegyes bizottságokban tulajdonképpen tudtunk is segíteni a partnerországoknak információval, know-how-val, azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen pénzeket kapnak a kormányzatok. És volt, hogy erről nem is tudtak. Ezért nagyon fontos, hogy mi magunk is tudjuk, és felépítettük annak a rendszerét, hogy tudjuk, hogy az EDF alapok hová mennek. voltak olyan komplex kérdések, amelyek kiterjedtek a parlamenti vegyes bizottságokra, a fejlesztési egy megegyezésekre, sőt az Egyesült Államokra is. Ez a sok faktor mind hatása van egymásra. Nem tudhatjuk, hogy pontosan mire fognak kiépülni ezek az óriási globális szerződések, hiszen nagyon sok rétegből állnak. A múlt héten egy csendes óceáni ország nagykövetségével beszéltem, és ők is emlékeztettek engem a katonai megállapodásról, ugyanis felvetődött az, hogy milyen kapcsolatuk van az EU-val, és hogy ezen kapcsolatokon keresztül milyen fontos számukra, hogy mi történik például az Egyesült Királyságban, ugyanis ők a G77-nek is tagjai, nem csupán az APC országoknak. Tehát rengeteg globális stratégiai összeköttetés van az EU-n keresztül is, amelyet egyébként sok kolléga is eh, említett. Többen érzik azt úgy, hogy az AKC országok tényleg akarják ezt a kapcsolatot. A kérdés folyamatosan eh, változik, ugyanis 33 évvel ezelőtt nem is volt választások, nagyon kellett nekik, de tény, hogy napjainkban már nagyobb a választék, többféle partnerből is választhatnának. Nagyon sok régebbi partnerségük van más tömbökkel és más országokkal is. Tehát megérteném, hogyha például akár a Kínával való kapcsolatokat részesítenék előnyben, stb., ahonnan másmilyen jelleggel érkeznek támogatások. Ez is egy önálló kérdés. Az elmúlt, a múltban más volt a stratégia, a partnerség keretében, hiszen régebben a segélyekre helyeződött a hangsúly, ma már inkább az együttműködésre és a stratégiákra, ahogy folyamatosan változnak az erőviszonyok a világban. Biztos úr, nem tudom, hogy kíván-e ön is reflektálni a kérdésekre, melyeket a kollégák feltettek. Amit pedig a vegyes bizottsággal kapcsolatban feltettek, mivel itt van az egyik elnök is, és több kolléga a JPA-ból, ezért úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is megbeszéléseket tartatunk majd arról, hogy hogyan működhet jobban ez a Parlamenti Vegyes Bizottság, hiszen ezt is nagyon komolyan vesszük ezt az eszközt. Biztos úr. Most köszönöm, valóban köszönöm ezekért az inspiráló visszajelzéseket a kotonu utáni jövőre valóban nagyon értékelem, és örülök az önök visszajelzéseinek, az önök első ilyen hozzáadott információinak a vitához ezen a rövid, ezen a korai fázison, amely folyamat egyébként az évvégére be is fejeződik. Itt a mai vita során elhangzó vélemények nagyon fontosak a konzultáció szempontjából, és számomra is még túl korán van ahhoz, hogy átfogó válaszokat tudjak adni azokra a kérdésköröket, melyeket önök felvetettek. Ugyanakkor nem szeretném magamat arra korlátozni, hogy a mai napon csak elismétlem többször, hogy még nagyon korai fázisban állunk, és még meg kell várnunk, amíg a részletek is kialakulnak a konzultációs folyamat során. Tehát azért szeretnék néhány első korai nézetet megosztani önökkel részemről is. Főleg amikor olyan területről, olyan kérdésekről van szó, amelyek a katonai egyezmény eddigi hatékonyságára tértek ki. <clears throat> Az első reakcióm az lenne, hogy a katonai megállapodás talán mondjuk úgy, viszonylag hatékony volt bilaterális szinten, tehát az egyes országokkal való kapcsolatban, de emellett általános szinten is viszonylag kielégítőnek mondható, hogyha az egész régiókat nézzük. Ugyanakkor, elnézést, azt figyelem újra, a kotonúi megállapodás hatékonysága Emellett elősegítette a mi teljes átfogó stratégiánkat és az Afrikai Unióval való dialógusunkat, például, ha csak egyetlen régió, regionális szervezetet említünk. De AKC szinten azt látom, hogy tudtunk volna többet is tenni annak érdekében, hogy kiteljesítsük a teljes csoport közös potenciáját. Természetesen arról sem feledkezhetünk meg, hogy az AKC csoport bevonódása, aktivizálódása a globális kérdésekben, például a globális új fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatban, tehát az ő bevonásuk ezen kérdéskörökbe viszonylag korlátozott volt. Én így fogalmaznék. Ezért a jövőre nézve, a kotonui megállapodás jövőjére vonatkozóan én úgy gondolom, nagyon fontos az, hogy meg tudjuk erősíteni az általános átfogó globális szerepét ennek az országcsoportnak, az összes AKC országnak. A regionális szinten nagyon sok országot közelről el tudtunk érni, főleg a politikai párbeszédeken keresztül, de a gazdasági vetületen is. Talán a kereskedelem és a gazdaság területén jobb volt a párbeszéd a régiókkal, mint politikai szinten, főleg Afrika területén, de ez mondható el a két másik régióról is. Méghozzá olyan szinteket értünk el, amelyeket nem tudtuk volna a korábbi kotoni megállapodás által elért vívmányok nélkül, anélkül, hogy lett volna egy ilyen átfogó, jogilag kötelező érvényű egyezményünk. Azonban egyértelműen tovább is kell lépnünk erről a pontról, a hatékonyság ilyen jellegű felmérésétől, annak érdekében, hogy a számos különböző forgatókönyvet megvizsgálhassuk, melyet a jövőre felvázolhatunk. Ami viszonylag egyértelmű, tiszta politikai irányvonalnak tűnik jelenleg, az a mandátum nyilatkozat, melyet Juncker elnök úr mely Juncker elnök úr bízott meg engem a folyamat elején. Ebben a felhatalmazásban ugyanis kijelentette azt, hogy a céljaink, az ambícióink azok, hogy nem csupán a megállapodásokat újra tárgyaljuk és felülvizsgáljuk, de olyan formában tegyük ezt, amelyek új keretet, új formát adhatnak a stratégiai partnerségeknek az ákácsi országoknak, országokkal. Számomra tehát ez viszonylag egyértelmű, ez egy tiszta politikai iránymutatás. Még azt is mondhatnánk, hogy egy kicsit talán túlságosan nyílt irányba haladunk, például a közös konzultációs dokumentummal egy nyíltabb irányba, mint amit a mandátum számomra előirányzott. Azonban nem is vártam, hogy ilyen sok különböző nézetet, különböző hozzászólást kapok a kotonói megállapodás jövőjére vonatkozóan. Főleg ebben a pillanatban, ezen a szinten, ugyanis ezen, ezen a pillanatban még bizonyos, hogy nem csak egyetlen irány áll előttünk. Számomra, hogyha siker nélkül hagyjuk lefolyni a katonai megállapodás végét, az tulajdonképpen egy törölhető opció. Ez biztosan nem elő, nem megvalósítható opció, ezt nem fogom engedni. Ugyanakkor azt sem szeretném látni, hogy a forgatókönyvek között megjelenik ez a zéró forgatókönyv egy új megállapodás aláírás, amely hasonló a jelenlegihez formájában, ám melynek a tartalma új, valószínűleg egy jó irányvétel lenne. Főleg, hogyha a teljes politikai teret vizsgáljuk, amelynek területén jogilag kötelező irányelvek, irányokat írhatunk elő, melyen belül ettől függetlenül lehetnek ennél konkrétabb, specifikusabb regionális pillérek. Ez például egyértelműen egy nyitott opció, remélem, hogy ez is ki fog alakulni a különböző forgatókönyvek egyikeként a nyílt konzultáció során. Vagy például további partnerekkel való megállapodások aláírása, amely szintén egy lehetőség lenne, kiterjesztvén az AKC partnerséget Afrika déli és északi részére, amely országok még nem képezik részét az AKC csoportnak. Vagy akár Kubára. A Kuba ugyan tagja az AKC tömbnek, ugyanakkor, bár ugyanakkor nem képezi részét ennek a jogi keretnek, melyet a katonai megállapodás előírt. Számos forgatókönyv képzelhető tehát el. Emellett szeretném a nézeteimet megosztani önökkel azon kérdéskörökről is, melyeket esetleg problematika szempontjából vetettek fel a mai napon, itt a konzultáció keretében. Ez pedig a költségvetés kérdése. Igen, a bizottság szerette volna bevonni az Európai Fejlesztési Alap költség, a költségvetésbe való bevonását a következő több éves pénzügyi keretbe 2021-től. Természetesen vannak pro és kontra érvek is emellett és ez ellen. Fel kell mérni, hogy pontosan milyen hatása lenne a költségvetésbe való bevonásnak az alap működésére. A bizottság véleményeinek tekintetében egyértelműen azt a egy, egyértelműen követjük ezt az ígéretet a következő több éves pénzügyi keretben. Azonban időközben még azt is szeretném elérni, hogy a lehető legjobb módon tudjuk kihasználni a kotonút követő konzultáció nyújtotta lehetőségeket. Például, hogy konzultálhassunk a folyamat költségeiről, ráfordításairól és előnyeiről is. Látom, hogy bizonyos nagyobb jelentőségű tények, amelyek a költségvetésbe való bevonás mellett szólnak, például az egyszerűsítés, átláthatóság, valamint az európai fejlesztési politikák nagyobb koherenciája, mind mindig igazak. Így a demokratikus, az Európai Parlament demokratikus felülvizsgálata is részét képezhetnének a folyamatnak. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a pénzügyi hatásról sem, amelyet ez a lépés magával vonna. Görönc úr helyesen hívta fel rá a figyelmünket, hogy ezzel is foglalkoznunk kell. Szeretném, ha kialakulna egy olyan vita, amely arról szólhatna, hogy hogyan tudjuk a kotonói egyezmény keretében fennálló, illetve az azt követő kapcsolatokra fordítható kereteket különböző különböző kritériumokkal ellátni. Az egyes tagállamokra vonatkozóan amelyek ezáltal különböző módon járulhatnának hozzá az EDF-hez. Azonban feltétlenül el kell kerülnünk annak a veszélyét, hogy az, az alapot olyan formában sűrítsük bele a költségvetésbe, amely lecsökkenthetné a potenciális tartalmát. vagyis az ákácsi partnerek lehetőleg nem azt látják, hogy a költségvetésbe való bevétel, belefoglalás politikai szinten visszalépést jelentene. Meg kell találnunk tehát a legjobb megoldást arra, hogy az általános pénzügyi kapacitást növelni tudjuk az unió részéről, annak érdekében, hogy a kotonói partnerséget a jövőben is magasan tarthassuk a napi rendünkön, a fejlesztések területén. Ami pedig a fejlesztés politikai koherenciát illeti. Az új fenntartó fejlesztési célok napirendjével foglalkozva egyértelmű, hogy ezen belül a fejlesztési politikák koherenciája nagyon fontos horizontális kérdés lesz, amelynek keretében biztosítanunk kell azt, hogy a politikák koherenciája ezen a területen minden szinten megvalósuljon. Például a belső szakpolitikáink területén, ahol a politikák jobb összehangolása pozitívan hathat a saját képességeinkre is, amelyel képesek vagyunk elérni itthon és az unión belül a fenntartó fejlesztési célokat. Ez például egy célunk. A külügyi tevékenységek koherenciája szintén fontos a fenntartó fejlesztési célok érdekében, de a külső és belső dimenziók összehangolása is elengedhetetlen. Kereskedelmi kapcsolatok, természetesen ez is fontos a politikai politikák koherenciája szempontjából. Ugyanakkor egy kicsit szélesebben kell gondolkodnunk, végig kell gondolkodnunk azt, hogy csak a kereskedelmi kapcsolatok önmagukban, vagy csak a vám tárgyalások, illetve a nem vám jellegű nehézségek felszámolása lehet-e a végső célunk a politikák koherenciájának kialakításában hogy elegendő-e, hogy új preferenciarendszert állítsunk fel a kotonú partnerek számára, vagy ennél kiterjedtebben kellene gondolkodnunk, például több szélesebb gazdasági kontextust kínálni a gazdasági partnerségi megállapodás keretében. Vagy ehhez hasonló vagy akár ettől eltérő eszközöket is kialakítani a valós gazdasági partnerséghez. Ugyanis a kereskedelmi partnerségek javítása vagy liberalizációja önmagában még nem járul hozzá ahhoz, hogy a partnereink, amire a legtöbb partnerünknek szüksége van, hogy az áruk, szolgáltatások kereskedelme könnyebben folyjon. Vagyis, hogy bővíteni tudják ipari kapacitásukat, gyártókapacitásukat, az értékteremtő láncaikat, és bevonhassunk minél többet a fair trade kereskedelmi rendszerbe. Ebben a kontextusban tehát a vám a vámok csökkentése és a belső források csökkentése a kereskedelmi egyezményekben, lehet, hogy abból a szempontból is megszemlélendő, hogy globális intézkedésként a globális adórendszert is megsegítse. Látjuk, hogy az új 2030-as napirendünk a globális adórendszerekre is kitér. Az EU részeként mi magunk is nagyon sokat hozzátettünk ehhez a területhez. Biztos lennének olyanok, akik azt mondanák, hogy még nem állunk készen arra, hogy ilyen nemzetközi adó szervezeteket hozunk létre, ám ezen a ponton azt látjuk, hogy a mi legfontosabb hozzájárulásunk az, hogy javíthassuk, növelhessük a kiterjedést, a befogadó képességet, és magát a tartalmát ebben a partnerségben, hogy ezzel jobb globális adó lehetőségeket, adó rendszert hozunk létre. Az már látható, hogy mi magunk is komolyan hozzájárultunk ehhez a célhez, például az Addis és a New York agendákkal, melynek keretében megerősítettük az OECD-t, és az ENSZ adóhatósági bizottságának együttműködését. De a mi saját belső adózási rendszerünk az átláthatóbb és méltányosabb adópolitika, melyet kifejlesztünk, és melyet a bizottság már most tárgyal, és komolyan hozzá fog járulni a jövőbeli adó rendszer kialakításához? Uh, we, I would, uh, I would also like to, uh... Azt is szeretném elmondani néhány szóban, hogy milyen kapcsolatokat is ápolunk uh, a tengeren túli országokkal és területekkel valóban. Bizonyos különleges pénzügyi eszközök kérdése a tengeren túli térségekkel, hogy ezekre legyen egy elkülönült pénzügyi eszköz. Ez már szóba került a több éves pénzügyi keretre vonatkozó eljárásban és tárgyalásokban felsoroltuk ennek a megoldásnak az előnyeit, hátrányait teljes körűen a 2014-20-as időszakra vonatkozó MFF kialakításakor. Viszont ez még mindig nagyon fontos kérdés, és egyetértek, hogy valóban meg kell vizsgálni a 2020 utáni időszakra vonatkozó pénzügyi keret összefüggésében is. A bizottság készen áll arra, hogy konstruktív párbeszédet folytassunk a 2020 utáni kontextusról, már ami a speciális pénzügyi eszközt illeti a tengeren túli térségekre nézve. Az eddigiekben sikerült lényeges eh, elkülönített eh, összeget eh, kialakítani 365 milliót a tengeren túli térségekre, ez a 11. LDF-re e vonatkozik és szeretnénk, hogyha ez a keret megmaradna számszerűen is, és olyan értelemben is, hogy politikai elkötelezettséget vállalunk a stratégiák, az OECD stratégiák folytatására. Ami itt nagyon lényeges, hogy meginduljon a konzultáció a 2020 utáni időszakra vonatkozó pénzügyi és eszköz, OECT eszköz összefüggésében. Ez a párbeszéd a programozási gyakorlat után indulhat csak el, a 11. EDF-re gondolok, hiszen meg kell állapodni a keret mennyiségében, vagy értékében, és a konkrét projektekről, programokról kétoldalú regionális szinten egyeztetünk a programozási gyakorlat lezárása 2016 nyarára várható, és akkor készen állok majd arra, hogy részletes konzultációt folytassunk azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudunk a specifikus pénzügyi eszköz felé elmozdulni az OECT esetében. A DEVA illetve deve kötelezettségvállalása, vagy szerepvállalása, hozzájárulása a kotonó utáni napi rendhez, vagy keretekhez nagyon is üdvözlendő. Ezek a szakaszok következnek, tehát a nyilvános konzultáció, döntés az esetleges forgatókönyvekről, hatástanulmány, a forgatókönyvekről és a közlemény, amely összefoglalja ezeket az eredményeket, és a bizottsági javaslatokat, már ami a konzultációt, illetés tárgyalásokat az AKC országokkal. Nagy elvárásaink vannak az AKC partnerekkel szemben, és szeretnénk, ha ők is megfogalmaznák a kozon utáni időszakra vonatkozó elképzeléseiket, és ezzel kapcsolatosan egy eh, jelentést is szeretnénk készíteni. Tehát arra számítunk, hogy a legjobb esetben 2016 végére akár eljuthatunk oda, hogy megvan a közlemény, még ha a hatástanulmány megfelelő tempóban halad. Minden esetre a legkésőbbi elképzelés, elképzelésünk 2017 első része, azután jön majd a közlemény, és aztán döntést kell hozni a parlamentben, a tanácsban, annak érdekében, hogy jól fel tudjunk készülni kellő időben a kotonú utáni tárgyalások szakaszára. Köszönöm szépen! biztos úr, és ráadásul pontosan 5 óra van. that we need to take up. We have... Nagyon fontos kérdéseket érintett, és nagyon érdekes megállapításokat tett. Szerintem nagyon jól indítottuk ezt a munkafolyamatot. A kollégák kedvéért elmondom, hogy a következő ülésünk november 9-én lesz, 3-án, 10-én pedig délelőtt délután is ülésezünk és ha addig nem, akkor Strasbourgban találkozunk még ezelőtt a novemberi dátum előtt.